alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata. Vallásszabadság és kulturális sokféleség. Az első hozzászóló Kurkulasz úr lesz, Ashton asszony képviseletében. Mr. President, honorable members, the issue... Elnök úr, képviselők, az Európai Parlament állásfoglalás tervezetében foglalt ügyeken kívül sok területet lefednek. hogy mondjam el Kathy Ashton asszony nevében, hogy mi is az álláspontunk ezzel a vitával kapcsolatban. Az Európai Unió továbbra is támogatni és védeni óhatja belül és kívül azokat az elveket, amelyeken alapul az emberi jogok tiszteletben tartása, demokrácia és jogállamiság a 2012-es EU stratégia elfogadásával, amely a demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozott, az Európai Unió e, megmutatta, hogy világszerte a férfiak és a nők, az emberek e, nyílt demokratikus társadalmakban szeretnének élni, amelyet e, a jogállamiság keretei tartanak fönn, az Európai Unió elkötelezte magát ezen teljesítése mellett. Az egyik elsőleges eredménye a 2020-as stratégiának az, hogy elfogadtuk az Európai Uniós irányelveket a vallás szabadsággal, a hit szabadságával kapcsolatban a külügyi kapcsolatokban. Ezeket az irányelveket a delegációk használták épp úgy, mint eh, a különböző intézmények eh, központjaiban is nevezetesen küzdünk minden intolerancia, minden türelmetlenség, minden diszkrimináció ellen, többek között a vallási szempontból is. Ezen túlmenően közös nyilatkozatot tett 2012. szeptemberében a főképviselő asszony és néhány szervezet képviselője, az egyik az iszlám együttműködés szervezete, a másik az Afrikai Unió, a harmadik pedig az Arab Liga, e, amely békére és toleranciára szólított fel a vallások között, és kifejezte azt a közös, meg, azt közös hitelt, meggyőződést, hogy a vallási, vallásszabadság alapvető érték. Elítélték e, a vallásos gyűlölködés bármilyen terjesztését és támogatását nem szabad a vallási meggyőződéseket a konfrontáció és a szélsőségesség erősítésére, támogatására felhasználni. Fölkértek minden politikai vezetőt arra, függetlenül attól, hogy vallási vagy világi vezetők, hogy maguk is küzdjenek a vallási vallási türelem mellett szálljanak síkra. A főképviselő asszony és a külügyi politikai szervei az Európai, Európai Uniónak, illetve Lampanidis úr minden szinten képviselték ezeket az elveket, és elítélték a vallási megkülönböztetést bármilyen formában került arra is sor a világ bármely részén. Keti Ashton asszony különösen határozottan ítélte meg a Például a dél-afrikai köztársaságban, amikor is eh, március 23-án eh, eh, kritikával illette a vallási alapú gyilkosságok elkövetését, síkra szállt a kisebbségek mellett, különösen azok mellett, amelyek gyakran megtorlásokkal kell, hogy szembesüljenek támogattuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az átmeneti hatóságok tettek. Az Európai Unió olyan kezdeményezésekben is részt vett, amelyek a vallások és a kultúrák közötti párbeszédet segítették a nyitottság és a kölcsönös megértés szellemében ideértve az UNESCO keretein belül az ENSZ civilizációs kezdeményezései illetve az isztambuli folyamat keretei között. Az UNESCO 2012-es eh, eh, eh, memorandumának aláírásával egy új fejezet kezdődött, közös célokat keresünk, követünk az emberi jogok, a béke és a fenntartható fejlődés jelszavával az Európai Unió egyértelműen egy erős, sokoldalú együttműködést képzel el az Európai Unió és az UNESCO projekt keretén belül támogatást nyújtunk e, e, például fiatal szír menekülteknek, akik Jordániában élnek. E, igyekszünk megerősíteni olyan kormányokat, amelyek a kulturális türelmet hirdetik 13 országban, Egyiptomban, Jordániában, Libanonban, illetve a szír kulturális örökség eh, eh, megőrzését is támogattuk eh, Timbuktuban. Az oktatás és a kultúra osztopát jelenti annak a társadalomnak, amelyet elképzelünk. Az oktatás a továbbiakban is az EU fejlesztési keret fontos részét jelenti, hiszen ez többek között az emberi jogok, az integráció, a kulturális sokszínűség, az élethosszig tartó tanulás és az együttélés lehetőségének, eh, képességének megtanulása, ezek mind olyan területek, amelyek a béke, eh, a polgárok felelősség és a fenntartható fejlődés eh, oszlopait jelentik. A kultúrát a fejlődés motorreként látjuk, a, támog, a kultúra támogatása egyértelműen a fejlesztés, a fejlődés támogatása. Május 5-én az UNESCO egyik magas szintű találkozója fogja támogatni a kulturális fejlesztés ügyét. Az Európai Unió emellett a sokszínűséget is támogatja a kulturális kifejezések, önkifejezés terén. Ezért vállaltunk fontos szerepet a 2005-ös UNESCO egyezmény elfogadásában, harmadik országokkal való kapcsolatunkban, szeretnénk támogatni a kultúrpolitikai fejlesztést, és szeretnénk ennek az egyezménynek érvényt szerezni. Vasszilió biztos úr irányításával a saját eh, pekingi belega- delegációnk eh, részvételével Kína lett az első eh, kísérleti eh, kapcsolat, ahol az úgynevezett people-to-people emberek közötti diplomáciát próbáltuk meg erősíteni és ezzel külügyi kapcsolatunkat, kapcsolatainkat is alátámasztottuk. Mon úr, a külső intézkedési szolgálat vezetője, kulturális ügyekben együttműködik a tagállamokkal, és ez az erőfeszítés is az együttműködést erősíti ezeken a területeken. Kapcsolatot teremt számtalan érintett félel, a nemzetközi a kulturális ö, ö, szféra ö, keretein belül létrehozva kapcsolatokat, együttműködési módozatokat. A Nemzeti Kulturális Intézmények Európai Szövetsége az egyik olyan intézmény, amely fontos szerepet vállalt ebben. Nagyon fontos, hogy küzdjünk a halálbüntetés ellen. Mély és elveken alapuló álláspontunk, hogy meg kell szüntetni a halálbüntetést. Meggyőződésünk, hogy egyetlen vallás vagy meggyőződés sem szentesítheti az emberi alapvető emberi jogok megsértését egyetlen országban sem. Eh, mindig hangsúlyozunk párbeszédünkben harmadik országokkal, épp úgy, mint a nyilvános diplomácia eszközeivel, hogy a halálbüntetés kegyetlen és visszafordíthatatlan. Az EU irányelvek ezzel kapcsolatban egyértelműen arra utasítanak bennünket, hogy mindig és mindenkor eh, tétakozzunk, amikor eh, halálbüntetés alkalmazására kerül sor az Európai Unió fontos szerepet játszott abban, hogy az ENSZ közgyűlése moratóriumot hirdetett a lávítatás végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Jannakó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Kurgulász úrnak, aki ma a főképviselő asszonyt helyettesíti, és aki hozzászólásában minden olyan témával foglalkozott, amely ebben a dokumentumban benne foglaltatik. A kulturális és vallási sokféleséget, sok, sokszínűséget hosszú ideig a félelemkeltésre használták, és annak az elméletnek a terjesztésére, hogy ezek a dolgok változatlanok, nem fognak tudni változni, és egymással ellentétesek. Ez idegen gyűlölethez vezetett. Vannak olyan vallási kisebbségek, amelyek ennek a politikának a következményeit nyögik országokba. Ilyenek például a keresztények arab országokban, de adott esetben zsidók és a muszlimok is Bahreinben. Ezek egészen különböző csoportok, eh, és különböző vallásokhoz, vagy eh, azonos vallásnál különböző felekezetekhez tartoznak. Tehát az a fontos, hogy a vallásoknak a sokszínűségét itt Európában érvényesítsük. Az ezzel kapcsolatos helyzet az aggodalomra ad okot. Van az Európa Tanácsnak egy egyezménye, van az emberi jogok eh, kartája Európában. Eh, és fontos, hogy az ebben foglalt alapelveket a kereskedelemben és a fejlesztési együttműködésben ezekkel az országokkal érvényesítsük. A kérdés az, hogy az Európai Uniónak milyen eszközei vannak arra, hogy ne kényszerítse rá a saját kulturális vagy politikai nézeteit ezekre az országokra, hanem egy olyan légkört tudjon ter, teremteni, ami alkalmasát teszi ezeket az országokat arra, arra sarkalja őket, hogy a sokszínűséget, a demokrácia sokszínűséget elfogadják. Úgy gondolom, hogy a demokrácia által biztosított szabadságban sokkal inkább tudjuk a sokszínűséget biztosítani, mint politikai nyomással. A jogi szolgálatnak az volt a feladata, hogy egy keretet alkosson meg, és a parlamentnek feladata lesz ezen a téren. Nem csak a vallás területén, hanem a kulturális sokféleség területén is, és természetesen itt nagyon nagy szerepet játszik eh, eh, az oktatás. Az oktatáson belül pedig a nemek közötti egyenlőség nagyon sok politikai rendszer van, ahol a nők való bánásmód valókat hagy maga után fontos, hogy elfogadják mindenhol a vallásszabadságot és a kulturális sokféleséget, és ne az idegen gyűlöletet gerjesszék. Szeretnék eh, a soros tanácsi elnökségnek, a miniszter úrnak az elvégzett munkáért köszönetet mondani, és azért, hogy az elmúlt hónapokban olyan sokféle témával foglalkozott. Ez az utolsó eh, hozzászólásom a parlamentben, el fogom hagyni az intézményt, szeretnék köszönetet mondani a parlament elnökségének, valamennyi képviselőtársamnak, és eh, nagyon remélem, hogy a jövőben a demokrácia, a szabadság és a fejlődés útján sokkal gyorsabb előrelépéseket fogunk tenni, és egy olyan új generáció nő majd itt föl, akinek sokkal szebb lesz a jövője. Presidente, antes de a colega eh, Köszönöm szépen, szeretnék először is minden jót kívánni Janaku asszonynak, nem csak azért, mert azt mondta az imént, hogy ez volt az utolsó hozzászólása, hanem azért is, mert eh, nyitottnak eh, mutatkozott és elfogadta a frakcióm által készített jelentést. A béke, a jogállamiság, a szabadság, a demokrácia fontosak Európa számára, ezek univerzális értékek, és minden politikai tevékenységet meg kell, hogy határozzanak itt Európában, különösen a külügyi szolgálat működési területén, a multilaterális szervezetekben, a nemzetközi egyezményekben, és természetesen a fejlesztési segély területén is. A jelenlegi multikulturális világban fontos a egymásnak az ismerete és a kultúrák közötti párbeszéd. Ezek elengedhetetlenek. Annak érdekében, hogy az előbb említett univerzális értékeket érvényesíteni tudjuk, és egy konszenzus alakuljon ki ezekkel az értékekkel kapcsolatban, hiszen ezeknek létjogosultsága van az Európai eh, Unióban. A szélsőségek, az idegengyűlölet ellen fel kell lépnünk, ez ma a nagy kihívás az Európai Unió előtt. A Szovjetunió összeomlása nem vezetett el a történelem végéhez, a vallási, kulturális, gazdasági különbözőségek továbbra is jelen vannak, és arra használják fel őket, eh, hogy fenntartsák a világ sok részén a szegénységet, az egyenlőtlenséget, az alulfejlességet. Nézzük meg például a közép-afrikai köztársaságot, ahol a vallási különbözőség eh, mögött sokkal mélyebben gyökeredző problémák rejlenek nem szabad azt sem szem elől vesztenünk, hogy a szélsőségességek és a terrorizmus is eh, a vallási fanatizmusnak a talaján nőnek ki, és Európán kívül sokkal ö, több áldozatot követelnek, mint Európában. A muszlim fundamentalizmus sokkal több muzulmán áldozatot követelt, mint bármilyen más áldozatot. és ezért nem szabad a diszkriminációt támogatnunk, és fontos, hogy fellépjünk a szélsőségek és a terrorizmus ellen. Ma nagyon sok szó volt már a közel-keleten élő kisebbségekről. Biztos, hogy őket is komoly támadások érik, különösen olyan államokban, ahol már nagyon régóta élnek de hát figyelembe kell vennünk azt a hátteret, ami ehhez a helyzethez elvezetett. És ez a, ez, ez a háttér, ez káros azok számára, a muzulmánok számára, akik ott adott esetben többségben élnek. Tehát az Európai Uniónak tényleg valamit tennie kell, hogy a multilaterális úton ez ellen hasson. Fontos, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában is fel kell lépnünk a büntetlenség ellen. Köszönjük, a mezőszom Stadler úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, évtizedek óta nem üldöznek annyi keresztényt, és vált annyi keresztény az üldözések áldozatává, mint az elmúlt években. És a hát tragikus pontja volt ennek a pakisztani üldözés, az iraki üldözés és a, pak- és a szíriai üldözés a keresztényeknek itt teljes keresztény közösségeket, a, a világ legrégebbi keresztény közösségei közé tartozókat írtottak ki, és mindez következménye a nyugat elhibázott politikájának, amiért mi is felelősek vagyunk. Az Európai Unió nak végre fel kell vállalni a keresztények védelmének feladatát. És nem csak a gnosztikusokat és másokat, hanem különösen azokat a keresztényeket, akik gyakorlatilag védelem nélkül élnek, hogyha nem adjuk meg minekik ezt a vélelmet. A 30. pontban eh, a kölcsönös kondicionalitásnak eh, az elvét rögzítik. Ez nagyon helyes. De hol van a kölcsönös kondicionalitásnak a feltétele? Hol van a viszonosságnak a feltétele, hogyha például Törökországról van szó, a Törökország nem csak a saját országában üldözi a keresztényeket, hanem olyan gyilkos bandákat is támogat, akik például a, a szíriai török határ övezetében teljes keresztény falukat égetnek föl. Aztán az örményeket is üldözik Törökországban, és még csak tétlenül nézzük itt Európában. Törökország tudatában annak, hogy az elmúlt évszázadban az örmények eszemmel az első népírtást követte el, folytatja most a keresztényeknek az üldözését. Ez egész egyszerűen a bécsi mahabitáknak egy olyan pontja, amit nem szabad komolyan vennünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Mandátumom idején többször megkerestek vallási jogok megsértése miatt. Ezért sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel minden csütörtök délután <laughs> szinte foglalkoztam kérdügyekkel. Sokszor el kellett utasítanunk, el kellett ítélnünk erőszakos, intézked, erőszakos fellépést zsidó keresztények, vagy a Bahai közösség tagjai, vagy muszlimok ellen gyakran eh, nem élvezhetik az alapvető emberi jogokat ezek a közösségek csak azért, mert egy, bilog, egy ö, eh, e, vallási közösséghez tartoznak. Nagyon gyakran fordult elő e, az, hogy keresztényeket üldöztek, mondjuk Pakisztánban a blasfémiára vonatkozó törvények miatt templomokat égettek föl különböző vallásúak kegyhelyeit, szent, szentélyeit. Meggyőződésem, hogy kollégám Gyenekó asszony jelentése abszolút jókor jön, meggyőződésünk, hogy az Európai Unió külügypolitikáját a vallási és kulturális sokszínűség világában különösen fontos szerepet játszik Fontos, hogy a közügyi szakbizottság tagjai megtegyenek mindent, amit meg tudnak, és bízunk abban, hogy ismét az alapvető elképzeléseinkből és el, alapelveinkből tudunk kiindulni. Egyetértek Giannaku kollégámmal abban, hogy a kulturális és vallási különbségeket túlságosan gyakran használják kifogásként az emberi, alapvető emberi jogok megsértésére egyre több polarizáció, és tehát egyre gyakoribb a polarizáció világszerte. Nézzük csak meg, hogy mit történik Nigériában. Abidjanban a legutóbbi merénylet újra számtalan ember életet követett követelt, de a Boko Haram csoport tevékenységére is hivatkozhatnék. Ezt természetesen nem foghatjuk el. Következetesnek és elszántnak kell, kell lennünk, és szisztematikus módon hangsúlyoznunk kell, hogy egyetlen vallás türelmetlen értelmezése sem fogadható el. E, ezek nem ért, egyeztethetőek össze sem az EU alapjogaival, sem az emberi jogokkal. Köszönöm, hogy az elnök Ljubcseva asszonynak adom meg a szót. Budin председател, относно външната politika Köszönöm, elnök úr. Támogatom az állásfoglalást az Európai Unió külpolitikájával kapcsolatban. A kulturális sokféleséggel kapcsolatban. Ez ugyanis nem csak a frakciók, hanem az európai polgárok számára is fontos. Egyértelmű alapokra kell helyeznünk kapcsolatunkat a világ többi részével. Az Unióban különféle kulturális identitással és értékekkel rendelkező országok vannak, és a külpolitika nem sértheti meg a harmadik országok integritását, illetve az emberi jogokat sem sértheti meg. A kulturális és vallási különbségeket tiszteletben kell tartani. Ezek a különbségek gyakran feszültségeket és konfliktusokat okoznak, de ennek véget kellene vetni. A tolerancia és stabilitás helyett a szélsőséges ideológiák és az idegen gyűlölet kezd eluralkodni, és ezek nem ismeretlenek Európában. Történelmünk során sokszor találkoztunk ilyenekkel, át kellene adnunk tapasztalatunkat azoknak, akik ugyanezekkel a kockázatokkal néznek szembe. A külpolitikára szükség van, de ennek egy stabil demokrácián kell alapulnia a nemzetközi együttműködésen, illetve azon a hajlandóságon, hogy konstruktívan találjunk megoldást a problémákra. Az Európai Uniónak nem szabadna bátorítania, illetve a demokratikus intézményeket kellene támogatnia. Az európai külpolitika határozza meg a kulcsfontosságú térségek fejlődési irányát, és ez is meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk képesek garantálni az emberek biztonságát és a jövőbeli generációk számára a fejlődést. Itt most a jövőnkről van szó. Sokan támogatták az állásfoglalás tartalmát. Szíriában nagyon sok menekült van. Az idegen gyűlölet ugyanakkor nagyon sok országban még mindig jelen van. Az én hazámban például nagyon sok menekültet láthattunk, és a kulturális különbségeknek is nagyon fontos szerepe volt. A kisebbségek jogainak védelme egy másik fontos eleme ennek a problémának, és itt is európai követelményeknek kell megfelelnünk. Mindemellett hosszú távú megoldásokra van szükség, és biztosítani kell a belső és külső biztonságot egyaránt. Köszönjük szépen, Zsibur következik. Parlament ma szczególną rolę i szczególne uprawnienia w zakresie przestrzegania az Európai Parlamentnek különleges szerepe van az emberi jogok védelmében, tehát az emberi, az emberi jogok, illetve az egyenlő bánásmód védelmében. A gyermekeket, a legkiszolgáltatottabb csoportot különösen szükséges védeni. A vallás szabadsághoz való jog biztosítja, hogy az emberek ápolhatják a hagyományaikat. Ezeket a jogokat a okmányainkban is szentesítettük, és az Európai Parlament állásfoglalása, illetve az uniós irányelvek is ezt tartalmazzák. De elég mindez? Szerintem nem, ugyanis nagyon gyakran azokban az országokban, amelyekkel kapcsolataink vannak, vannak privilegizált csoportok. Például számos társadalási partnerségi megállapodást aláírtunk országokkal, úgy, hogy fejlesztési segélyt is nyújtunk nekik, vagy más együttműködés keretében állapodtunk meg velük. Különféle monitorozó szervezetektől számlaznak az információink, például az Open Doors nyitott ajtók szervezettől, amely a keresztényekkel való bánásmódot figyeli. Észak-Koreában például nagyon rosszul bánnak a keresztényekkel. Százezer keresztény gyakorolja vallását titokban, és őket az állam ellenségének tekintik. Mindannak ellenére, hogy a kormány erre most már nagyobb figyelmet fordít. Sok olyan ország van, ahol csak föld alatt működhet a keresztény egyház. Pakisztánban például már olyan a helyzet, hogy ismét felkerültek a keresztényeket üldöző országok listájára. Tavaly Pesavárban 90 keresztényt öltek meg. A Közép-Afrikai Köztársaság egy másik olyan ország, amelyben kockázatok jelentkeztek. A jelenlegi koalíció brutális erőszakot valósít meg a keresztényekkel szemben. Szíriában a belső konfliktus keretében 9,5 millió embernek kellett elmenekülnie. De hadd említsem még meg azt is, hogy ebből két és fél millió ember a kisebbségekhez tartozik, és Malula környékén élnek, és őket valószínűleg a kihalás fenyegeti. Világszerte körülbelül 80 milliós az a keresztény közösség, amelyet jelenleg is üldöznek, de vannak más vallási kisebbségek is, amelyek folyamatosan nőnek. Az utóbbi időben hallottunk arról, hogy a krími tatárok is csatlakoztak ezekhez a kisebbségekhez. A legdrámaibb helyzet akkor alakul ki, amikor a vallási különbségek miatt embereket megölnek akkor sokszor az anyagi örökség is veszélybe kerül. Köszönjük szépen, Hovit úr, következik két és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Ennek az öt éves mandatának a végén foglalkozunk azzal, hogy a kulturális sokszínűséget tiszteletben tartsuk és érvényre juttassuk ez továbbra is kihívás marad Európában és világszinten is. Meggyőződésem és remélem, hogy a bal és a jobb oldal közötti különbségeket át tudjuk lépni, eh, amikor szavazunk, és minden eh, vallásnak biztosítjuk a méltányos bánásmódot és a teljes szabadságot fontos, hogy ugyanolyan hangsúlyt helyezünk a kulturális és vallási jogokra, mint a polgári jogokra. Remélem a honapi szavazás ugyanezt mutatja majd. Nem olyan régen voltam az első királyság és Németország vezetői kritizálták a multikulturalizmus koncepcióját. Úgy gondolom, ezt nem alásnunk kell, ezt a koncepciót, hanem továbbra is magunkénak vallani. A brit konzervatívak a hetes cikkel kapcsolatban külön szavazást kértek, ez a halálbüntetést illeti, ez szégyen a halálbüntetés megszüntetésére irányuló erőfeszítéseink fényében elköteleztünk magunkat, amellett, hogy az emberi jogokra vonatkozó klauzulákat a tárgyalásaink részébe tegyük minden kereskedelmi tárgyalásban de nyilvánvaló, hogy ezen klauzulákra való hivatkozása gyakran igazándiból nem érünk el sokat. Fontos, hogy Európa tudjon küzdeni határain kívüli vallási türelmetlenséggel szemben is, de ez csak akkor működik, hogyha saját határainkon belül is meg tudjuk ezt tenni sikerrel. Köszönet mindazoknak, akik de magam részéről azt mondhatom el, hogy remélem, hogy vissza fogok térni az új mandátumban is, de köszönet mindazoknak, akiknek ezen az ügyön dolgoztak mindeddig. Nagy meggyőzt, meggyőzt, megtiszteltetés volt számomra Robin Cook úr nemrégiben azt mondta, hogy etikus külpolitikára van szükség. Nagyon sokan kritizálták ezért úgy gondolom, hogy a moralitás olyasmi, ami engem irányít, nem egy adott vallás vagy ideológia alapján az elnek kopog. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tennünk a helyes és a helytelen között. Elnök, köszönöm szépen a következő felszólaló Svensson úr három percben. Ja, efter 50 år politiken. Köszönöm szépen, elnök úr. 50 éves politizálás és 5 éves európai parlamenti múlt után egy különleges mélabús pillanat, hogy kihasználva utolsó kurta hozzászólási időmet szólhatok önökhez. Köszönetet szeretnék mondani, hogy az Európai Parlament képviselője lehettem az elmúlt öt évben. Számomra világossá vált, hogy itt olyan parlamentről van szó, amely az emberi jogokért és az alapjogokért harcol. Gyakran beszélünk arról, hogy Európának sikerekre van szüksége, és ilyenkor gyakran a gazdasági növekedésre gondolunk csak. Én tiszteletben tartom ezt a célt is természetesen. De hogyha van olyan dolog, ami az Európai Parlament és a képviselő számára különösen fontos kell, hogy legyen, az nem más, mint az elkötelezettség eh, az olyan értékek mellett, mint a demokrácia, és az elkötelezettség amellett, hogy minden embernek eh, tiszteletben legyen tartva a védelemhez és a tisztelethez való joga, függetlenül a vallási, etnikai hovatartozásától. Mindenkinek sértetlen kell, hogy maradjon a joga eh, és az alapvető jogai. Ezek ugyanis olyan dolgok, amiket nem a kormányok adnak az embereknek, hanem ami őket, az emberi mi voltuk okán illeti meg. Fontos, hogy ne legyenek üldözve a keresztények a vallási meggyőződésük miatt. A nemzetközi szervezetek azt mondják, hogy a világon üldözöttek 80%-a a keresztény meggyőződése miatt az üldözés áldozata. Ezt nem jelenti azt, hogy akkor üldözenek másokat a keresztények helyett. Ezt csak érvként mondom arra, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával. Nem szabad, hogy féljünk attól, hogy az értékeinket, az identitásunkat megmutassuk. Fontos, hogy ne legyen lehetőség természetesen arra se, hogy az ezzel kapcsolatos törekvéseinket monopolizáljuk. Fontos, hogy értsük, hogy eh, a mi társadalmunk keresztény gyökerekkel rendelkezik, és nem szabad, hogy emiatt szégyeljük magunkat. És nem szabad eh, szégyenkezve beszélnünk erről. A saját értékeink, a saját önazonosságunk ugyanis a tolerancián és a mások megértésén alapul engedjék meg, hogy a legbensőségesebb kívánságomat eh, mondjam most el utolsó hozzászólásomban. Szeretném, hogyha az emberi alapvető jogok tisztelete a legfontosabb célja maradna a jövőben is az Európai Parlamentnek. Köszönjük szépen. Zala eh, kolléga következik eh, egy percben. Kollégovia. Na... Kedves kollégák! A mi feladatunk nem az, hogy támogassuk a különféle vallásokat, de azt támogatnunk kell, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa a vallását. Ez nem jelenti az ateizmust, nem jelenti azt, hogy a társadalomnak feltétlenül szekulárisnak kellene lennie, az államnak kell a vallástól függetlenül működnie, és biztosítania kell mindenféle vallás szabad gyakorlását. Az állam kötelessége az, hogy ezt a szabadságot biztosítsa és ezen kívül az emberek magánéletét is garantálni kell. Az államnak azért kell szekulárisnak lennie, hogy mindenki szabadon vállalhassa a véleményét, és nem szabad egyetlen vallást sem preferálni. Ezt jelenti a tolerancia. Az államnak biztosítania kell ezt a szabadságjogot, és ezt tükrözni kell a külpolitikánkban is a minden vallás gyakorlásának szabadságát, illetve a vallás megváltoztatásának szabadságát meg kell védeni. Itt Európában is láthatjuk, hogy egyes vallásos értékekről beszélünk. Például az magyar alkotmány a keresztény értékeket propagálja, ez figyelmeztetés számunkra. Posszát úr. Köszönöm szépen. Két rossz jelenség valamivel konfrontálódnunk kell. Az egyik jelenség a vallásnak a nemtelen célokra való használata, a másik pedig a vallásnak és a vallásos embereknek az üldözése és a szabadságnak a tönkretétele. A visszaélés a vallással, a vallás nemtelen célokra való felhasználása akkor történik meg, amikor ideológiai célokra használják, erőszakos terrorista célokra használják a vallási meggyőződést, és a vallás nevében gyilkolnak meg és üldöznek embereket nem csak az iszlámról van itt szó, hanem például eh, az aktuális Putyin által generált jelenségekre is gondolnunk kell, ahol fölmerülhet a keresztény közösségek védelmének szükségesség egy agresszor az emberi jogok lába tiprója elől. Fontos tehát, hogy a kereszténységet védjük, de vannak más jelenségek is, ezek pedig a vallások és különösen a keresztények üldözése világszerte. A külpolitikánkban energikusan kell ezzel ellen védekeznünk. Teljesen mindegy, milyen vallásról van szó, annak szabad gyakorlását nem szabad korlátozni. És szeretnék Zala úrnak ellent mondani, a Lisszaboni szerződésben szó van Európa vallási gyökereiről. Ez az Európa sokszínű, de csak nézzük meg a Strasburgi belvárost és a katedrálist. Teljesen világosan fogjuk látni, hogy Európát a kereszténység és annak idősebb nővére eh, a judaizmus határozza meg. Nem azt jelenti eh, a szekularizmus, hogy elszakítjuk magunkat a gyökereinktől, hanem azt jelenti, hogy nem kényszerítünk senkit egy bizonyos vallás gyakorlására. Ez a laikus államnak az eszméje. De hát az emberek 80%-a Európában a kereszténynek vallotta magát. Ezek a mi mély kulturális gyökereink, és ez egy különleges kötelezettséget jelent számunkra, hogy a világon leginkább üldözött vallási közösséget, a keresztényeket védjük, természetesen úgy, hogy másokat nem hanyagolunk el. A vallás szabadság általános képvisele mellett természetesen magától értetődő módon békésen ugyan, de a keresztényeket is védelmünkbe kell vennünk. Hiszen kit védünk akkor, hogyha nem saját magunkat? Ki az, akinek nincsen, nem áll érdekében a vallás szabadság, az nem is fog eh, hozzánk igazodni milyen az a vallás, amely valamennyi más vallást is védi, és aki a saját vallását nem tiszteli, a saját vallási közösségét nem tiszteli, az más vallásokat sem fog tisztelni. ugyanis egész egyszerűen nincsen érzéke a vallásossághoz, a valláshoz. Hogyha pedig ezt elfogadjuk, akkor a vallás szabadságnak is búcsút inthetünk itt Európában. Merszki is not here. Merszki nincs itt. Mirszki úr, ezért kérem meg Kelly urat, hogy lépjen a porondra. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jól lehet, nem sokan vannak már itt a teremben. Ez a téma ennek ellenére nagyon fontos számunkra. A vallásszabadság, a kultúra elismerése, mindkettőnek a tiszteletben tartása rendkívül fontosak, különösen ma, hiszen az emberi faj népessége emelkedik, és hát csütörtökre, csütörtökre a mm, vitát folytatunk azokkal az esetekről, amikor igazságtalanságot szenvednek különböző emberek, különböző közösségek tagjaiként, Kétségtelen, hogy a keresztényeket a világ számos eh, részén üldözik. Saját frakciónkban, ahogy eh, Poszelt úr is mondta, és mások is, különösen eh, fontos, hogy kiálljunk mellettük, és ki is fogunk a teljes vallásszabadság mellett állni, azok szabadságát is ideértve, akik nem vallásosak, akik semmilyen Istenben nem hisznek, ez is nekünk fontos szeretném, ha a parlament következő öt évében azt látnánk, hogy áttekintjük a fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos politikáinkat és megállapodásainkat azokkal az országokkal, amelyekben különösen fontos biztosítanunk, hogy a kulturális sokszínűséget elismerik, a női jogokat elismerik, hiszen pont, pont ezen a téren Eh, botrányos, amit világszerte látunk, ahol a nők nem eh, élvezhetik ugyanazokat a nők eh, jogokat, mint a férfiak, és nem is említem a halálbüntetést. Request. Elnök, a spontán felszólalások keretében senki nem jelentkezett, úgyhogy megadnám a szót Korkulászt úrnak, hogy tegye meg záró megjegyzéseit. Jeftitin, αυτή την γόνιμη ανταλλαγή Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek is ezt a konstruktív eh, együttműködést. Tanulmányozni eh, fogjuk az állásfoglalás tartalmát a vallásszabadsággal kapcsolatban. És azt szeretném elmondani, hogy természetesen a vallásszabadság eh, védelme azt is jelenti, hogy mindenféle erőszakot megakadályozunk a vallási közösségekkel szemben. Ez az egyik legfontosabb prioritásunk az, azokban az iránymutatásokban is, amelyeket az imént idéztem. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Eston asszony és az Európai Tanács már több ízben reagált azokra az esetekre, amelyekben a vallás szabadságot megsértették, vagy megtagadták valakitől. Például Irakban is, Iránban is volt erre példa. Illetve Pakisztán, Tunézia esetében is ez történt, hogy a szíriai drámai helyzetről ne is beszéljünk. és mindezek az esetek nagyon súlyos válságba sodorták a történelmi vallási közösségeket ezekben az államokban. És egyébként teljesen egyet értek azzal, amit Janaku asszony mondott. Tehát, hogy nem szabad a saját kritériumunkat, a saját értékeinket rákényszeríteni senkire, mi tiszteletben tartjuk a sokféleséget. És a sokféleség egyébként a legfontosabb jellegzetessége Európának is. Ezt az elvet Európán belül is betartatjuk. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki dolgozott ezen a témán, és különösen szeretném üdvözölni azokat, akik most elhagyják a parlamentet, de gondolok itt Jannaku asszonyra különösen, ugyanis ő nagyon sokan járult hozzá az európai integrációhoz. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mit is tett pontosan, nem is fogom most ezt részletezni, mert túl sokáig tartana. Csak arra térnék ki, hogy azt az igen fontos szerepet kiemelem, amelyel hozzájárult egy nagyon fontos szöveg elfogadásához, ez pedig a politikai pártok és alapítványok finanszírozásáról szóló jelentés. Jannakó asszony, köszönöm önnek mindazt, amit az utóbbi években elvégzett. Tudom, hogy önt már négy alkalommal választották meg európai parlamenti képviselőnek, és a legjobbakat kívánom a jövőre nézve is. Köszönjük, Kurkulasz úr! A külügyi bizottságtól még egy hozzászólást kaptam. Holnap 12 órakor lesz erről a szavazás. A következő napirendi pontunk Schwab úr jelentése a versenyjogi rendelkezések megsértéséről. Először szeretném megkérni Schwab urat, hogy tartsa meg hozzászólását.